Kollégi, iniziamo subito. Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Üdvözöljük Jacob Zumát, a Dél-Afrika elnökét, aki a különböző programok ellenére, amelyek Brüsszelben várták, mindenképpen szeretett volna megjelenni előttünk. Különböző kérdéseket fogunk felvetni, és a fejlesztési bizottságot a Dél-Afrikával delegációt és a pánafrikai delegációval delegációnak a képviselőt is meghívtam a mai ülésre. Az elnök 10 órakor 10 óra 05-ig tud legfeljebb tud itt maradni, utána találkozik ugyanis eh, Albert belga eh, eh, királya. Ezért nagyon szűk az idő, gyorsan összefoglalom. Zuma elnök. Az Európai Unió úgy tekint, hogy de Dél-Afrika egy nagyon fontos partnere a térségben, gazdasági, politikai szempontból, ugyanakkor nagyon fontos szereplő a stabilitásnak a dél-afrikai kontinens déli részén és ugyanakkor partnert más egyéb globális kihívások területén, például a globális felmelegedés. Szeretnénk tudni, hogy ön mit gondol, az ön országa milyen kapcsolatot szeretne ápolni az Európai Unióval, milyen fajta együttműködése számít az Európai Unióval, illetve a, a sokoldalú kapcsolatok, kapcsolati rendszerben milyen helyet gondol a dél-afrikai köztársaságnak az ENSZ különös tekintettel. 10-15 percet kap a hozzászólás, az kérem, parancsoljon. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt elnök úr, a FED bizottság elnöke, tisztelt fejlesztési bizottság elnöke, tisztelt delegáció vezetők, a Pán-Afrikai Parlament és az Dél-Afrikai Delegáció elnökét is üdvözlöm. Tisztelt Hölgyeim és Uram, ez is első látogatásom ebben a tisztelt házban, és szeretném kifejezni nagyra becsülésemet Buzek parlamenti elnök úrnak. Nagyon szépen köszönöm a meleg fogadtatást, amiben részesített ma reggel. A fejlesztésről, együttműködésről, a globális erőfeszítésekről beszélgettünk, a klímaváltozásról, az európai beruházási bankokról, ezek együttműködéséről Dél-Afrikával, és beszéltünk arról is, hogy az Európai Unióval való kapcsolatunkat milyen módon kívánjuk kiszélesíteni. Kapcsolataink az Európai Unióval nagyon sokat változtak 16 évvel ezelőtti demokrácián kikiáltása óta. Tegnap sikeres harmadik Dél-Afrika-Európai Uniós csúcsot szerveztük meg, amely jól tükrözte ezt a sok változást. Jelenleg az Európai Unió nagyon fontos kereskedelmi és fejlesztési és befektető partnere Dél-Afrikának. A struktúrált fejlesztés együttműködésünk nagyon jól halad előre. 12 párbeszéd fórumot szerveztünk, amely a következő ágazatokat fedi le, egészségügy, energia, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, kereskedelem, kutatás és technológia, ahol együtt működünk konkrét programokon és projekteken. Nagyra értékeljük azt a tényt, hogy 94 óta az Európai Beruházási Bank több mint 2 milliárd eurót bocsájtott rendelkezésünkre 40 projekt finanszírozására, amelyek kigészítették kormányunk tevékenységét a legkritikusabb ágazatokban – ide tartoznak a szolgáltatások javítására vonatkozó projektek, energia, infrastruktúra fejlesztési projektek, a KKV-k támogatását érintő projektek, illetve a mikrofinanszírozási projektek. Az infrastruktúra fejlesztését azt is láthatják, hogy a 2010-es FIFA foci VB megrendezése mennyire sikeres volt. A két oldalú megállapodásonkon túl Dél-Afrika az Európai Unióval a dél-afrikai fejlesztési közösség tagjaként is tekinti. Az Afrikai Unió, az afrikai, az AKC országok tagja is Dél-Afrika, és ezek ezen szervezetek keretében is ö, együttműködünk az EU-val is. Ezek a közös fellépések megerősítik azt, hogy az Európai Unió nagyon fontos fejlesztési szerepet játszhat a fejlődő országokban, a harmadik világban. A partnerségek, a déli, az afrikai és más fejlődő országokkal való együttműködést meg kell erősíteni. Annak érdekében, hogy ezzel ki lehessen egészíteni az érintett régiók fejlesztési programjait. Ebben a tekintetben a harmadik Afrika-Európai Uniós csúcs találkozó, amelyet Líbiában fognak novemberben megrendezni, nagyon fontos esemény lesz. Lehetőséget biztosít majd mindkét fél számára, hogy megerősítsék kötelezettségvállalásokat a partnerséggel kapcsolatban, és hogy meg lehet tekinteni, hogy hogyan lehet javítani a közös stratégia megvalósítását 2010-en túl. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok potenciális lehetőség van, amit eddig még nem aknáztunk ki, amely viszont erősíteni a partnerséget. És ez kézzelfogható eredményeket jelenten Afrika számára, ha kihasználnánk ezeket a kapacitásokat. Konstruktív együttműködés elébe nézünk, kreatívnak, realistának kell lenni mindeközben, és élettel kell megtölteni, meg kell fiatalítani az együttműködést, a kollektív tulajdon fogalmát. Az ENSZ felülvizsgálati konferenciája, amely a millenomi fejlesztési célokat illeti, szintén tájékoztatni fogja majd a csúcs találkozót, és 2010-et követő közös stratégiát kell meghatározni. Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió kapcsolata Afrikával, a Karibi térséggel, tehát az AKC országokkal, kiváltképpen a kereskedelmi kapcsolatok kritikusabb bizonyos szempontból. A nehézségeket, amelyeket megtapasztalunk, a jelenlegi gazdasági partnerségi megállapodásban, a tárgyalások során, azok arra világítanak rá, hogy szükség van egy paradigmaváltásra a tárgyalások kapcsán. A második Afrika-EU csúcs találkozó, amelyet 2007-ben Lisszabonban tartottak, napirendre tűzte ezt a kérdést. Hosszasan megvitatták. Mégis azt látjuk, hogy ugyanabban a helyzetben vagyunk három évvel később, mint akkor. A szedek tagjaként, a ipa csoport tagjaként továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy véglegesítsük ezeket a tárgyalásokat. Azonban azt kell megállapítani, hogy a fejlesztési kölcsönösen előnyös végső megállapodásra kell tehát figyelnünk, amely támogatja a regionális integrációs erőfeszítéseket Dél-Afrikában. Ebben a tekintetben a fő nyitott kérdések a következők, például az eredet meghatározása vonatkozó szabályok, ezeket meg kell őrizni annak érdekében, hogy valóban végső megállapodásra juthassunk. A Doha fejlesztési forduló határozata is garantálná azt, hogy a nemzetközi kereskedelem egy egyenlőbb és igazságosabb lesz, és valóban elősegíti az érintett régió fejlesztési programját. A WTO tagok két harmadát érinteni ez a változás. Hölgyeim és uraim, mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament kritikus szerepet játszik abban, hogy az Európai Unió kapcsolatait hogyan lehetne felülvizsgálni, és hogyan lehet megvalósítani, nem csak Dél-Afrikával, hanem Afrikával és a fejlődő világgal. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament lehet az a motor, amely a mélyebb megértéshez vezeti az érintetteket, mélyebb megértést garantál az EU és a világ, illetve Afrika között. Továbbra is folytatjuk majd a munkánkat a szakbizottságokkal, kiváltképpen a belügyi, regionális és kontinentális jelentőségű kérdésekben. Örömmel fogadjuk majd az Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság delegációját, hogy elbeszélgessünk ezen kérdések egy részéről. Nagyon örülünk annak, hogy jó kapcsolatot alakítottunk ki az illetékes delegációkkal, a dél-afrikai és a pán-afrikai parlamenti delegációval. Mindkét testület része az AKC EU közös parlamenti gyűlésének, és ezek a testületek továbbra is lehetőséget biztosítanak a parlamenti képviselőknek az elmélyült együttműködésre és megértésre. Hölgyeim és uraim, a globális válság és az egyre fokozott globalizáció oda vezetett, hogy szükség van arra, hogy megerősítsük az együttműködést fenntartható partnerségek segítségével. Ugye a fő cél a fenntartható fejlődés garantálása. Továbbra is stratégiai partnerségünket szeretnénk folytatni az Európai Unióval. Úgy gondoljuk, hogy a partnerség erős maradhat és kiegészítheti saját hazai fejlesztési programunkat. Azáltal, ha mindkét fél elkötelezettséget mutat, mind Dél-Afrika, mind európai népek számára. Nagyon szépen köszönöm az önök szívélyes fogadtatását és a ránk szánt időt. Tudom, hogy kevés időnk van, és nagyon szívesen vedettem volna föl még további témákat. Úgy gondoljuk, hogy a demokrácia csak akkor lesz domináns, hogyha a parlamenti képviselők, mint a nép képviselői sokkal nagyobb beleszólással bírnak az adott ország régió kormányzásába, az emberek ügyeinek ellenőrzésébe. Köszönöm szépen! Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban szűkös az idő, ami rendelkezésre áll, és arra kérem önöket, hogy tartsák be az ö, hozzászólások idejét. Strifler úrnak adom meg a szót, a, fel, a szakbizottságnak az elnöke. Kérem, tartsa be az időt. Köszönöm szépen. CDE, un pays en développement, mais c'est l'un des, des pays des BRIC, c'est-à-dire une puissante et... Dél-Afrika nagyon fontos feltörekvő gazdaság, tisztelt elnök úr, hogyan látja a szerepüket az afrikai kontinensen. Önök egyfajta növekedési modell és növekedési motor is lehetnek, nagyon nagy különbségek vannak még az országok között. Hogyan akarják felhasználni az Európai Uniós támogatásokat, és hogyan látják a jövőbeli perspektívákat. Jó, oké. Okay. L'onorevole Cashman. Cashman urat, a Dél-Afrikai Kapcsolatok Bizottságának elnöke. Elnök úr, mivel már találkoztam Zuma úrral korábban, én lemondok a hozzászólásról, nagyon kedves. Gáller úr, a pánafrikai parlamenttel kapcsolatos felelős. Ugyanez az én helyzetem is. Michel, prego. Michel képviselő. Oui, monsieur le président. Euh... Tisztelt elnök úr, minnyáján tudjuk, hogy fontos közvetítő szerepet játszott ön több afrikai konfliktus esetében is. Mivel kevés az időnk, szeretnék az zimbabwei helyzetre összpontosítani. Az ön közvetítése nélkül Zimbabwe helyzete nem úgy alakult volna, ahogy alakult, még akkor is, hogyha sok sötét pont továbbra is fent áll az Európai Unió Zimbabéval szemben továbbra is korlátozásokat alkalmaz. Ön szerint ezek a korlátozások hasznosak-e, helyesek-e, segítenek-e, vagy kontraproduktívek-e? Köszönöm szépen, Swenson képviselő. Thank you very much. Mr. President, you know from... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ön jól tudja, hogy a a School for Life projekt nagyon sok embernek segített, és jelentős sikere volt. Kösz Lawsonsville-ön üdvözetét szeretném átadni önnek, és az összes dél-afrikainak a HIV és az AIDS nagyon súlyos probléma Dél-Afrikában Eh, hogyan készülnek önök a jövőre? Eh, vannak-e radikálisabb, konkrétabb elképzelések a fertőzés megfékezésére? Zeszóban eh, járt ön júliusban, Mandela eh, falujában, és eh, nagy örömünkre svéd támogatásokat adott át, illetve ígéreteket a dél-afrikai kormánytól számomra ez személyesen öröm, mármint hogy részt vehetek ebben a projektben és remélem, hogy az önkormánya növeli majd a támogatását. Köszönöm. Gomes. Gomes képviselő, öné a szó. Mr. President, um, Nelson Mandela is not... Elnök úr, Nelson Mandela, ő az én hősöm, az emberiség és Dél-Afrika hőse. Azt hiszem, hogy neki köszönhetően a világ szolidaritása Dél-Afrika felé fordult. Etiópiában egy nőt életfotítalomban bebörtönöztek, őt pedig Etiópia Mandelájának tekintik. A legszegényebb országa az Afrikai Uniónak. Ezért a bátor afrikai nőjét tehetne valamit esetleg Dél-Afrika? Köszönöm szépen, Watson képviselő, parancsoljon. Nagyon ügyesek, mindenki betartja az időt. Welcome. Köszönöm, elnök úr, én is szeretném Zoom elnököt üdvözölni, és lenyűgöz engem az, hogy milyen eredményeket ért el országa az elmúlt években, és minden jót kívánunk a jövőben is. Mindannyian reméljük, hogy az új megállapodás, amely Dél-Afrika és az Európai Unió között került megkötésre, ez javítani fogja a kapcsolatainkat kiváltképpen a globális kérdésekben való együttműködésünk remélem javul, de Zuma elnök úr, kicsit aggódunk, mert hallunk olyan, és olvasunk olyan jelentéseket, hogy új sajtótörvények vannak előkészületben, amelyek korlátozni kívánják az újságírók szabadságát. Esetleg kommentálná ezeket a jelentéseket, ugye a sajtószabadságot ugye megkívánják őrizni, kérem, hogy erről nyugtasson meg. L'onorevole, la parola all'onorevole Sargentini. Sargentini képviselője a szó. Um, Köszönöm szépen a dél-afrikai delegáció alelnökeként. Örülök, hogy itt van Zuma úr, excellenciás uram. A demokrácia, itt vagyok, a demokrácia és a parlament helye nagyon fontos az emberek érdekének védelmében nagyon is felhevült vita alakult ki Dél-Afrikában, amikor ön az információs és média feleviteli bírósága kapcsolatban volt egy vita, volt egy konferencia is. Esetleg szólna arról, hogy a dél-afrikai kormány mit gondol a média feleviteli bíróságról. Esetleg elmondaná a véleményét azzal kapcsolatban, amit Van a Rampai úr mondott, azzal kapcsolatban, hogy Zimbabwe kapcsolatban azért egy smart szankciókat be kellene, ö, állít, le kellene állítani. Van Olden képviselőjére. Szóval parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és tisztelettel üdvözlöm Zuma elnök urat. Elnök úr, a múltban Dél-Afrika nagyon vonakodott a tekintetben, hogy regionális vezető szerepet játszon Afrika déli részén több oknál fogva. Én itt különösen Zimbabvére gondolok. Tudom, hogy tudjuk, hogy az elmúlt években eh, Zimbabwe helyzete változott, eh, GPA is változott, eh, Mugabe eh, rezsim Zimbabvében az embereket eh, üldözte, eh, Mugabe még mindig hatalmon van, és még mindig kizsákmányolják az embereket a morangei gyémántbányákban történtekre gondolok elsősorban. Egyes kollégáim lehet, hogy arra ösztönzik majd önt, hogy ne legyenek célzott szankciók Zimbabwe ellen. Én szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a szankciók nem Zimbabwe ellen vannak, hanem Mugabe és támogatói célzottan ö, ö, képezik a terjet ezeknek a szankcióknak az elmúlt tíz éves tevékenységük miatt. Én azt szeretném, hogyha Dél-Afrika erőteljes szerepet játszon a Zimbabwe helyzetének javításában. Köszönöm. Georgium. Átszi Georgiú kollégája a szó, parancsoljon. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ να καλωσορίσω τον Πρόεδρο. Ήθελα να ρωτήσω κατά... Szeretném üdvözölni a dél-afrikai elnököt, és a következő kérdést tenném fel neki. Ön szerint melyek a legsúlyosabb problémái az ön országának? Illetve szeretnék szólni a azokról a létesítményekről, amelyeket az olimpiai játékokra építettek. Az állam mennyiben tudja ezeket hasznosítani, és mi a helyzet azokkal, akik objektum védelemmel foglalkoztak az olimpiai játékok alatt, ezek az emberek nem kapták meg a fizetésüket, és most sztrájkolnak. Dank u, uh, voorzitter, meneer de president. Klász úr, tisztelt uh, elnök úr, engem mindig is nagyon érdekelt uh, Dél-Afrika, ugye flamand vagyok, és hasonló nyelvet beszélek, mint az afrikáns. Gyönyörű az önök országa, de kicsit aggódunk a bűnözés bizonyos formái miatt. A fehér gazdák meggyilkolása 94 óta zajlik, több mint 3000 esetben támadtak, sőt öltek meg fehér farmereket, időnként szörnyű körülmények között. Olyan jelenség ez, amely már szinte strukturális problémává növi ki magát. Olvastunk olyan felhívásokat, hogy végezzünk a farmerekkel, bizonyos politikai ifjúsági szervezetek részéről. Mit fog ön tenni a jövőben, hogy megakadályozza ezeket az eseményeket? Köszönöm. Köszönöm szépen. Láncvergis kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Mr. President. Elnök úr, hálásak volnánk, ha mondana valamit a Dél-Afrika békefenntartó erőfeszítéséről egy ilyen turbulens kontinensen. Északon is vannak turbulenciák. Köszönöm szépen, utolsó hozzászólás, Pánceri kollega. Igen, nagyon gyorsan teszem fel a kérdést, mert eh, én is úgy gondolom, hogy Dél-Afrika egy eh, rendkívül gyorsan fejlődő ország, és ez a fejlődés nagyon sok problémát eh, meg fog tudni oldani. Ugyanakkor van egy ilyen igen erős probléma, amennyire én ismerem az országokat. A, a mm, biztonság, a bűnö, bűnözés kérdéséről van szó. Azt hiszem, hogy ez nagymértékben lassítja a fejlődést egy olyan ország, mint Dél-Afrika. Szeretném tudni Zuma elnöktől, hogy milyen beavatkozási terveket dolgoztak, és milyen ö, akció, cselekvési tervek vannak annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldják. Igen, elnézést kérek, még egy hozzászóláson. Kreisdorf kollega. Elnök úr, én is üdvözlöm itt a parlamentben. Dél-Afrikának fantasztikus foci VB-je volt, és eh, nekünk is Münchenben azért van tapasztalatunk, gratulálunk a nagyszerű, sikeres rendezvényhez, mert egész más képet alakíthatottunk ki eh, Dél-Afrikáról. Mekkora volt, eh, nem tudom, hogy tud-e számadatot adni, hogy mekkora volt a gazdasági haszon ebből a VB-ből? a jelentésekből azt látjuk, hogy a nagy multik söpörték be a pénzt, és a FIFA. Volt egy gazdasági hatása az ön országára ennek a nagy évű rendezvénynek? Presidente Zuma. Elnök úr, átadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát látom, hogy a parlamentben vagyok. Jó sok kérdést kaptam. Elmondhatom, hogy sok kérdésre ezek közül nagyon hosszú idő lenne igazán választ adni. Némelyikre hosszas választ kellene adni ahhoz, hogy világos legyen a kép. Zimbabvéval kezdem, hogyha megengedik. Több kérdés is érintette Zimbabvét, és aztán rátérhetünk a többi témára, mert látom, hogy ön kalapáccsal tartatja be a fegyelmet, <laughs> nagyon szigorúan, nehogy kicsúszunk az időből. Nos, Zimbabvével kapcsolatban hadd mondjam el hogy mint tudják, igen, Dél-Afrika részt vett a kezdetektől fogva a folyamatban, Zimbabvében, emlékezhetnek, mihelyt a problémák elkezdődtek, a dél-afrikai kormány fellépett, nagyon sok mindent tettünk, ami nem volt látható, mert megpróbáltuk megakadályozni, hogy elmélyüljön a probléma, még közös minisztériumi vagy miniszteri bizottságok is létrejöttek Zimbabvéval, ugyanis rájöttünk, felismertük, hogy nagyon hamar Dél-Afrikára is hatással lesznek a zimbabvei problémák. Úgyhogy számunkra nem egyszerűen arról volt szó, hogy Zimbabve mit tesz, számunkra közvetlenül fontos kérdésről volt szó. Úgyhogy nem helyes azt mondani, hogy Dél-Afrika vonakodott vezető szerepet vállalni. Vezető szerepet vállaltunk hamarabb, mint bárki más, csak hogy nagyon nehéz volt ez a feladat. A két fél nagyon határozottan szemben állt meggyőződéseivel egymással. régi korábbi elnök részvétele különösen említendő. Az emberek nem ismerték fel, hogy az ő fellépése miatt szigorították az alkotmány bizonyos rendelkezéseit a szavazatok számlálására vonatkozóan, és ezért volt olyan alapos a szavazatszámlálás. számlálás Megi volt elnök, Beki volt elnök, szerepe ezért volt fontos. A választ helységekben mindent alaposabban végeztek el, és ezért az eredmények világosabbak voltak. De ezt annak idején nem ismerték fel, az emberek nem tudták, aztán a SZEDEK komoly segítséget nyújtott. Az a globális megállapodás, amiről ma beszélünk, Dél-Afrika bábáskodása mellett jött létre. A az emberek a világban sokszor azt várták Dél-Afrikától, hogy lépjünk fel, nagyon hangosan, támadjuk meg Zimbabvét. Mi ezt nem akartuk, mi segítséget akartunk nyújtani a rendezéshez, és mi úgy gondoljuk, hogy a mi zimbabvei közvetítésünk, fellépésünk igenis meghozta az eredményét. Ezért a SZADEK csúcson, ami körülbelül két hónapja került megrendezésre, olyan jelentést nyújtottunk be, amely van jelentős előrelépést jelez, és tartalmaz egy világos menetrendet, roadmap-et a jövőbeli fejleményekre vonatkozóan. A ZANU PF a, a szankciókkal kapcsolatban úgy gondolja, hogy fel kell azokat oldani annak érdekében, hogy esélyt adjunk ennek a rendezési folyamatnak. Mi hiszünk benne, hogy azok a területek, azok a témák, azok a kérdések, amelyek a szankciókat indokolták, végül is három ilyen téma maradt, már nem állnak fenn. Én úgy gondolom, hogy ha kitartunk a szankciók mellett, önök ezeket korlátozásoknak, egyénekre lebontott korlátozásoknak hívják, nálunk azonban szankciónak hívják, a ZANU-PF úgy ítéli meg, hogy a világ támogatja az egységkormány, de nem támogatja teljes mértékben, hiszen egyes kormánytagok végezhetik a munkájukat, elmehetnek bárhova a világban, mások viszont nem. Ugyanis azok, akikre vonatkoznak a szankciók, nem utazhatnak és gyakorlatilag nem tudják ellátni az egységkormány feladatait. Ez az én érvem. Időnként nagyon kicsi, csekély korlátozásoknak tűnnek ezek, de amikor arról van szó, hogy egy ország kormányának a minisztereit akadályozzák meg a munkájában, munkájukban, az mégis komoly. A mi véleményünk az, hogy amennyiben a szankciókat nem szüntetjük meg, valójában azoknak a kezére játszunk, akik azt akarják, hogy Zimbabében hosszú távon fennmaradjanak a feszültségek. Mivel választásokat fognak tartani, valószínűleg egyre nagyobb figyelmet kap ez a kérdés, és valószínűleg erőszakos körülmények között tartják meg a választásokat. De hogyha ezt az ürügyet felszámolják, akkor az embereknek nem lesz okuk az erőszakra. A, a SZADEK tevékenysége szempontjából a szankciók nem hasznosak, nem segítenek, de hogyha felszámolják őket, akkor az igenis segítséget nyújt a SZADEK számára hogyha most lép fel a szadek, akkor az Zimbabwe ellenségeinek oldalán lép fel. Látom, hogy rázzák a fejüket, de nagyon messze vannak önök Dél-Afrikától. Három millió zimbabwei menekült van Dél-Afrikában. Ez nem egy elméleti kérdés, hanem egy nagyon konkrét életbevágó mindennapi kérdés nálunk az ANUPF-nek, de az ellen, ellenzéknek is ez a véleménye, és nem azért mondjuk ezt, mert bárkinek tetsző dolgokat akarnánk mondani. A SZADEK felhívást intéz a nemzetközi közösséghez, hogy oldják fel, vagy függesszék legalább fel ezeket a szankciókat, hogy esélyt adjunk a megtett erőfeszítéseknek Tudom, hogy minden tárgyaláson mindenkinek engedményeket kell tennie, és azt hiszem, hogy a globális közösség ebben engedményt tehetne annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni amíg a szankciók fennállnak, megakadályozzák a szankciók a szadeket abban, hogy többet tegyen Zimbabvéért. Mi abban is hiszünk, hogy az ottani akadályokat fel lehet számolni meg tudjuk győzni az imbanveieket, hogy azok a fennálló nézeteltérések nem olyan fontosak, mint maga az imbanve fellépés, fennállása. Nem szabad Zimbabvét feláldozni. Erről folynak a tárgyalásaink. A választásokkal kapcsolatban is segítséget nyújtunk meg kell adni nekünk az esélyt, hogy segítsünk Zimbabvének. Természetesen nem a saját örömünkre tesszük csak, hanem mi szenvedjük meg leginkább a régióban az zimbabvei helyzet következményeit, és ezért teszünk mi a legtöbbet a rendezésért. Azért értem ki ennyire részletesen erre a témára, mert erről a témáról mindenki beszél. Számunkra ez nem egy elvont kérdés, hanem olyan kérdés, amiben előrelépést lehetne tenni, az zimbabweieknek segíteni lehetne a rendezésben. Most hadd térjek rá a média panasz fórum, vagy felleviteli bíróság kérdésére, amit felvetettek. Az Afrikai Nemzeti Kongresszus 2007-ben megvizsgálta ezt a kérdést, és határozatot is hozott. Úgy határozott, hogy ki kell vizsgálni egy ilyen intézmény létrehozásának lehetőségét. Sokan úgy mutatják be, hogy ez már egy törvénytervezet a dél-afrikai parlamentben, de egyáltalán nem erről van szó. A határozat arról szól, hogy ki kell vizsgálni ezt a helyzetet, meg kell vizsgálni a helyzetet. Mi a helyzet valójában a sajtó tudósításokban szereplő állampolgárok jogai érintettek a tudósítások által. Tiszteletben kell tartani az ország állampolgárainak méltóságát és magánéletét, ugyanis az alkotmány mindezt kimondja a ZANU pf nek illetve az Afrikai Nemzeti Kongresszusnak felelőssége van kormánypárként ebből a szempontból. Ez nem jelenti azt, hogy az önszabályozó testületet, ami jelenleg működik, ö, ö, fel kell számolni, de a média maga mondta, hogy ez nem megfelelően működik hogyha sérelem, jogsérelem ér valakit, az ombudsman a legtöbb esetben, vagy az esetek többségében azt mondja a sajtótermékeknek, hogy hozzanak le helyreigazítást, vagy bocsánatkérést. Hogyha én azt mondom, hogy nekem nem elég a bocsánatkérés, akkor nem tehetek semmit állampolgárként nekem egy felleviteli fórumra van, egy jogorvoslati fórumra van szükségem. Nem olyan fórumról van szó, amely vizsgálatokat végez, hanem egy olyanról, amely, hogyha az állampolgárokat jogsérelem éri, akkor fordulhatnak jogorvoslatért hozzá mi kormánypártként a média szabadságáért, a sajtószabadságért harcoltunk, és ezt a végsőkig meg is fogjuk védeni, de nem lehet visszaélni ezzel a média szabadsággal. Ez az egyetlen intézmény, amely önszabályozó, és nincs szabályozás, ami vonatkozna rá. Még a parlamenti képviselőket is szabályozzák. Miért lenne ilyen teljes, zabolázatlan, korlátlan szabadsága a médiának. Pillanatnyilag egy vita folyik erről, ahogy mondom, egyáltalán nem arról van szó, hogy elegünk lenne a sajtószabadságból, éppen ellenkezőleg nagyon fontos a sajtószabadság. Ami az államtitkokat illeti, azt hiszem, hogy egy kicsit itt eltúlozták a kérdést. Nincs olyan állam, aminek nincsenek államtitkai. És a vita arról szól, hogy milyen messzire mehetünk ebben van egy jogszabály, ami ugye az államtitkokat, az információkat védi. Természetesen messze eltúlozták a kommentátorok ezt a témát. A lényeg az, hogy itt a törvénytervezetet már benyújtották, nem úgy, mint a sajtó testület ügyében. Most az, akik a VB-t szervezték, na mi történik velük, akik? Hatalmas tervünk van, infrastruktúrás fejlesztési tervünk van nemzeti szinten, amelyet kiterjesztünk a régiókra. És azt mondjuk, hogy azokat a készségeket, amelyeket a VB előkészítés során kifejlesztettek, fel kell használni arra, hogy továbbfejlesztjük az ország infrastruktúráját. És van külön költségvetés erre. Tehát az emberek nem fognak eltűnni, hanem beépítjük őket azokba a programokba, amelyekről már döntöttünk, amelyek eh, elindításáról döntöttünk. Én keresem a további kérdéseket. Még az elnök úr még nem kalapált. Azt az elnök, annyi ideje van oda, ma mennyit akar. Nem fogok kalapálni önnek, mondja az elnök. Nagyszerű, mondja az afrikai, dél-afrikai elnök. Ami azt a kérdést illeti, hogy milyen szerepet játszhat Dél-Afrika kontinensen, az afrikai kontinensen, ha megnézzük az ország méretét, fejlődési szintjét, tapasztalatait, nekünk nagyon fontos szerepünk van, és játsszuk is ezt a fontos szerepet, betöltjük. Minden afrikai válsággócban igyekszünk véget vetni az erőszaknak, megteremteni a békét, részt veszünk békefenntartó missziókban, részt veszünk közvetítői szerepünkben is, problémák megoldásában országként, ha úgy tetszik, hatalmas erőforrásokat mozgósítunk ebben az irányban. És így tekintünk magunkra. Úgy tekintünk magunkra, mint egy kapu, Afrika kapuja. Több területen is mi vagyunk Afrika kapuja, éppen ezért elismerjük szerepünket. Soha nem akartuk, hogy ez a szerepünk másodlagos legyen mert megvannak a kapacitásaink, megvan a politikai felkészültségünk, megértjük, hogy miről van szó, teszünk is. Ami a HIV és az AIDS kérdését illeti, igen, voltak a múltban problémák. A problémák a módja a múltban nem a hibás politikánknak voltak köszönhetőek. A politikánk helyes volt, a programjaink helyesek voltak, a gond az volt, hogy politizálták a hív és AIDS kérdését és ettől a mi programjaink nem váltak már fontossá. Néhány embernek volt a különös elképzelése, nézete, amelyek úgymond dominálták a vitát. Ezt viszont korrigáltuk. Nagy mértékben elmozdultunk, nagyon szigorú programokkal, HIV és AIDS elleni küzdelem kapcsán. Nagyon sikeresek vagyunk, voltunk, volt tesztelés, ezt tesszük a ö, jövőben, azt emeljük ki, hogy tudniuk az embereknek, hogy milyen az állapotuk. Tehát rendszeres AIDS teszteket hajtunk végre. Nyilván ez bizalmi kérdés, egy ember magán és szférájához tartozó kérdés. Mindenkit arra bátorítunk, hogy végeztesse el az AIDS tesztet. Ezt folytatjuk, ezt a programot, más programok is éppen folynak ezzel kapcsolatban. ami az etiópiai bátor asszonyt illeti, akit bebörtönöztek. Nem tudok minden részletről. Egy dolog, ha azt mondjuk olyan, mint Mandela, mm, nem, nem ismerem a, a hölgy összes ügyét, vagy, vagy részvételét, de ha nem igazságos alapon tartóztatták le, akkor nyilván van véleményünk. De nem tudjuk, hogy valaki megsértette ország a törvényeit, nagyon nehéz lenne most határozott megjegyzést tenni egy olyan hölgyel vagy esetek kapcsolatban. Ha Mandeláról lenne szó, akkor lenne véleményünk. Ami az olimpiát illeti, nagyon szeretnénk megszervezni az olimpiát, úgy gondoljuk, hogy fel vagyunk készülve, nyújtjuk majd a pályázatunkat. A 90-es években nem jártuk meg, most pedig erős pozícióban vagyunk, és bízunk benne, hogy a világ támogat majd bennünket ebben a pályázatunkban. Megpályázzuk az olimpia megszervezési jogát. Most nézem még a kérdéseket. Nos, olvast fel nekem őket. Well, with regard to the economic benefit, ami a 2010-es VB gazdasági hatását illeti hatalmas hatás, amit kiépítettünk infrastruktúrát, felkészülve a VB-re hatalmas. Ja voltak a közútjaink, a repülőtereink, létrehoztunk új stadionokat, másokat feljavítottunk, korszerűsítettünk, és jelentős összegeket fektettünk be, és hozzájárult a GDP-nkhez is, a bevétel. Nagyon örülünk ennek a pozitív eredménynek, hogy Dél-Afrika gazdasági fejlődése megváltozott alapjaiban a VB után de Dél-Afrikát bemutattuk a világnak is. Nagyon sok ember nem tudta, hogy Dél-Afrika képes arra, amire képes volt. Ezt mindenki láthatta a kapacitásainkat. Betartottuk a határidőket, betartottuk az ígéreteket. Néha volt olyan, hogy négy hónappal megelőztük a határidőt, és a FIFA tisztviselők nagyon örültek az elért eredményeknek, a létesítményeknek, de a szervezőkészségünk is kiváló volt, fenomenális. Nem volt semmilyen gond, de még ehhez hozzájön az, hogy a 2010 összehozta az egész dél-afrikai népet. Mandela 90-es évekbeli szelleme visszajött. Mindenki ö, lobogtatta a dél-afrikai zászlót. Mindenki boldog volt, büszke volt, hogy dél-afrikai. Nekünk ez egy hatalmas siker volt. Gazdaság, gazdaságilag, politikailag és a megbékélés szempontjából is. I think, uh... Azt hiszem, az utolsó ellenőrzést végrehajtom, még megnézem, hogy van-e esetleg megválaszolatlan kérdés. Hmm. Igen, a parasztokat ért erőszak. Igen, ez sajnos részét képezi a dél-afrikai bűnügynek. Dél-Afrikában küzdünk ezen bűncselekmény ellen a ö, farmokon is. Van egy speciális tervünk, amely ö, a gazdák védelmére kell, a farmok védelmére, ezt a tervet elfogadták maguk a gazdák is. Ez olyas valami, amit még pluszban meg kellett tennünk. Persze a bűnözés általában valamilyen szinten csökkent. Nemrégében készült egy jelentés, amelyet a belügyminisztérium készített, és ebből az derült ki, hogy kezeljük a bűnözést, és sikerült a számokat leszorítani, a bűncselekmények számát. Beszéltem a békefenntartásról Afrikában, igen. Esetleg nem válaszoltam valamire? Kérem, ha van, akkor jelezzék. Úgy tűnik, hogy van még időm. Köszönöm szépen. punto 1. Kedves kollégák, visszatérünk az egyes rendi, az egyes rendi pont, a rend elfogadása, mivel hogy a légügyi ellenőrzők sztrájkolnak, sajnos el kell halasztani a Pablo Klimkinnel való eszmecsere, Ukrajna külügyminiszter helyettesével és Boris Tarasukkal, az Ukrán Parlament Európa Integrációs Bizottságának elnökével. Ezeket a találkozókat elhalasztjuk délutára, 17 órától lesznek ezek. Sargentini kollega, a kibővített elnökség ülését előre hozzuk 11 óra 15-re délelőtt. ami a szeptember 2-ai, szeptember 6 és szeptember 7-ei jegyzőkönyvének elfogadását illeti, hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket. Következő pont a Türkmenisztánnal való partnerség és együttműködés megállapodás megtárgyalás és megkötése. Az együttműködési megállapodás illetve utána van egy állatfoglalás irányú indítvány az Európa Közösség és tagállamai és Türkmenisztán közötti partnerség és együttműködés megállapodás megkötéséről. A jelentéstevő Nikolai kollega két különböző anyagról van szó. Tehát először van is egy megállapodás, megtárgyalás és megkötés. A második dokumentum egy állásfoglalásra irányuló indítvány, amelynek célja az, hogy tisztázza azokat az okokat, amelyeket felvázolt a jelentéstevő. Az az, hogy az Európai Parlamentnek támogatnia kellene a partnerségi státusz megkötés, és megállapodás megkötését az EU és Türkmenisztán között. Át is adom a szót a jelentéstevőnek, Nikolaj Kasszanynak. Folosesc uh, limba manativa pentru a nu fi Köszönöm szépen, uh, elnök úr, anyanyelvemen fogok beszélni, annak érdekében, hogy a lehető legvilágosabban tudjam kifejezni magamat. Ami az állásfoglalási indítványt illeti, én azt szeretném, hogyha egyensúly jellemezné ezt, demokratikus támogatást nyújtanánk Turkmenisztánnak, ugyanakkor figyelembe vennénk, hogy az Európai Uniónak szomszédságában gazdasági és demokratikus stabilitásra van szüksége. Az elmúlt időszakban Türkmenisztán fejlődése, az energia készletek kiaknázásán alapult, minimálisan növekedett csak az életszínvonal. Türkmenisztáni látogatásaim során nem csak a hivatalos tisztviselőkkel, tisztségviselőkkel, hanem az állampolgárakkal is találkoztam, és az Asgabadban működő diplomatákkal is. Szeretném elmondani, hogy a párbeszédet, az együttműködést kell előtérbe helyeznünk, és úgy gondolom, hogy Közép-Ázsiának az együttműködési napirendünkön nem csak gazdasági érdekeink miatt kell szerepelnie, hanem saját érdekeink kapcsán a biztonságot is elő kell mozdítani az Európai Unió szomszédságában. Úgy gondolom, hogy a, az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is az az érdeke, hogy ez a megállapodás megszülessen, ugyanis ez lenne a megfelelő jogi kerete az aktív együttműködésnek a párbeszédben Türkmenisztánnal eh, jogilag eh, kötelező megállapodásra, jogi alapokra van szükség, hogy a párbeszéd eh, fenntartható és hatékony legyen. Úgy gondolom, hogy meg kell kérdőjeleznünk néhány előítéletet, illetve nem úgy kell tájékozódnunk, ahogy eddig tájékozódtunk. Szerintem Türkmenisztán már nem olyan ország, mint Észak-Korea. Persze Türkmenisztán még az Európai Unió magas demokratikus normáitól eh, messze le van maradva, de a politikai e, rendszerváltást követően bekövetkezett változásokat mindenképpen figyelembe kell vennünk. A demokratikus folyamatok politikai szerepvállalói az ENSZ segítségével működnek, az ENSZ nagyon jelentősen jelen van Asgabadban, van ott egy Európa ház is, és a demokratikus normákat próbálják kialakítani, illetve meg kell erősíteni az Európai Unió demokrácia erősítő projektjét Türkmenisztánban és az egész régióban a nem kormányzati szervezetek részvételét is üdvözölni szeretném, ez lehetővé teszi majd, hogy a párbeszéd előre mozduljon. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak érdeke együttműködni minden jelentős szomszédjával. Természetesen más fontos politikai érdekek is érvényesülnek a régióban, Oroszország, Kína érdekei, gazdasági kapcsolatok, hagyományos kapcsolatok Oroszországhoz, Kínához. Türkmenisztán nyitva áll az általános együttműködés előtt, a türkmén miniszterelnök az ENSZ-ben tegnap kinyilatkoztatta, hogy minden globális partnerrel szívesen együttműködnek. Kérem, hogy támogassák ezt a megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Unió szerepet játszon Közép-Ázsiában. Véleményem szerint ez a térség, és ezen belül Türkmenisztán prioritást kell, hogy képezzen az Európai Unió külpolitikai fellépésében, a Lisszaboni szerződés révén létrejött külügyi szolgálatnak ez fontos prioritása lesz. Remélem, hogy a szerepvállalásunk jelentős eredményeket hoz. Várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm. kollega Nikolai. Köszönöm szépen, Nikolai kollega. És most jönnek az árnyék jelentéstevők hozzászólásai. Peterle kollega az első, parancsoljon. Lépa, gospod predsedujoči, e, jaz sem vesel. Köszönöm szépen. Azt kell mondjam, hogy nagyon örülök annak a munkának, amelyet jelentéstevőnk készített. Azt hiszem, hogy nagyon is felelősségteljes megközelítést választott, de megértem a dilemmát is, ami elébe néz, és megértem végső javaslatát is, ami arról szól, hogy hozzunk létre jogalapot az együttműködés számára. Ezzel a központi közép-ázsiai országgal az egyetlen olyan ország közép-ázsiában, amelyben nincsen ilyen együttműködési alapunk még. Sőt, már foglalkoztunk azzal, hogy mi élvezzen elsőbséget, hogy milyen érdekeket kell figyelembe venni, és azt hiszem, hogy ez a jelentés mindent tartalmaz, amit tartalmaznia kell. Persze a hangsúly az értékek és alapelvek tiszteletére irányul, amely értékek az Európai Unió alapját képezik, és bármilyen ilyen megállapodás szerves kell legyenek. A tény az, hogy ennek az országnak vannak még gondjai a szólásszabadság, a gyülekezési szabadsággal, a vallásszabadsággal, a jogállamisággal, a demokráciával, azért még nem minden működik. A független civil szervezetek nem engedik meg ebben az országban, az EU-nak nincsen képviselete sem ebben az országban, és az is ismeretes, hogy még a Vörös Kereszt sem működhet Türkmenisztánban. A határok nélküli orvosok is elhagyják Türkmenisztánt, vannak problémák a külföldi utaz, külföldre utazással, mint említettem, a civil szervezetek is mm, kínlódnak. E, tehát, ha úgy tetszik, valódi dilemma alakul ki. Vagy elhalasztjuk ennek a megállapodásnak a jóváhagyását, és várunk valami pozitív fejleményre ebből az országból. Azt hiszem, hogy az elmúlt években kialakult változások lehet, hogy jó irányban haladnak. A másik opció, ahogy a tanács és a bizottság javasolta, folytassuk a megállapodás előkészítését, hagyjuk jóvá. Én azt gondolom, hogy több ok van, ami mellette szól, a megállapodás mellett, mint ellene, és szerintem, ha elfogadjuk ezt a megállapodást, valamilyen fajta jogalapot kialakítunk, valamilyen jogi keretet, amelyen belül megpróbálhatjuk érdekeinket képviselni jobban, mint eddig. Személyesen már egy ideje meg vagyok győződve arról, hogy az egész terület Közép-Ázsia minden egyes országa úgy tekintendő, mint egy olyan régió, amely nagyon fontos stratégiai jelentőséggel bír az EU számára. Ezért kis lépéseket kell tenni, egyéni kis lépéseket, hogy így javítsuk a régió helyzetét. Ebben az összefüggésben én támogatom ezt a vezér gondolatot, amely eh, ebben a jelentésben van, tehát hogy a megállapodást kössük meg végül is. Péter Léla Parola, l'onorevole Köszönöm szépen, Berdre kollégája a szó, Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye, ez igazi türkmenisztáni dosszié, évek óta foglalkozunk ezzel. Nem olyan egyszerű ez az ügy. Nagyon nehéz jó háttérinformációkat beszerezni pár évvel ezelőtt. A Kelet-Európa című folyamatban egy nagyon jó cikk jelent meg Főbenisztánról. És nagy érdeklődéssel olvastam a jelentést, köszönöm neki ezt a munkáját, de kicsit habozom is. A jobb kapcsolatok, hogy a jobb kapcsolatok valóban jobb társadalmi klímához vezetnek-e? Hát Alapvetően nyilván igen, e, egy megállapodás ilyen szempontból is jó célt szolgálhat, Másrésztől azonban a vallásszabadság kérdése nagyon fontos. A szervezetek, amelyek az országban működnek, dolgoznak, sajnálatos módon, ezek ugye beszéltek egyfajta kontinuitásról, a régi időkről és a mostani helyzetről, de nem javult a helyzet a vallásszabadság esetén. Ez sem a keresztények, sem más vallási felekezeteknél nem valósult meg. Éppen ezért a tizámas bekezdést bírálom ebben a dokumentumban, ez egy problematikus. Ez a, a szigorú társadalmi ellenőrzés, ez továbbra is létezik. Például nem jön meg a posta, amit elküldtünk Türkmenisztánban. Nem jönnek meg a levelek. Mindezen megjegyzéseket követően azt szeretném mondani, nem rejtem véka alá, hogy itt dilemma alakult ki. Van politikai deficit egy részről, más részről talán jó egy ilyen megállapodást megkötni, hogy legyen jogalapunk hogy javítani tudjuk. További forrásokat fogok majd megvizsgálni, hogy jó döntést hozhassak. Nem olyan egyszerű. De azt kell mondjam, a vallás szabadság. Itt azért szomorú a helyzet. És itt a kontinuitás, ez negatív kontinuitás. Egy a kontinuitás szimpatikusabb lett volna. La parola la collega Autala, che... Autala kollégának adom meg a szót, az Emberi Jogi Bizottság elnöke. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek árnyék jelentéstevője is vagyok egyben. Ez egy egyedülálló alkalom számunkra, hogy világosan megmondjuk, hogy a parlament miként akarja a nemzetközi megállapodásokban a formális jóváhagyási jogkörét kihasználni. Én azt kérem, hogy nagyon figyeljünk oda arra, hogy mi lesz a következő lépés, hiszen ez a megállapodás felveszi a kapcsolatokat, de vajon tényleg létrehozza-e a feltételeket a demokratizáláshoz, a jogállamiság fejlesztéséhez, és ahogy hallgatom a kollégákat, sem az előadó, sem az árnyék előadó nem cáfolták, hogy nagyon súlyos problémák vannak ebben az országban. Az én javaslatom az, hogy amennyiben egyetértenek, én az albizottsági kollégáknak felvetném, hogy a bizottsággal és néhány kulcsfontosságú nemzetközi szervezettel tartsunk egy nyilvános meghallgatást október 14-e előtt. Természetesen az egész bizottság tagjai eljöhetnek, és csak akkor, hogyha az előadó is egyetért, hogy megvizsgáljuk, miként lehet a helyzetet javítani az EU szakpolitikai révén. Tehát én azt kérném, hogy a módosítók benyújtásának idejét toljuk ki, halasszuk el, hogy az emberi jogi demokrácia, illetve jogállamiság beli helyzettel foglalkozhassunk, és mondjuk október 16-án kelljen csak a módosítókat benyújtani. Van itt némi zavar az a jog alap amikor a turkmenisztáni emberjogokkal foglalkozunk, nem egészen érthető, hiszen augusztus 1-én, 2010. augusztus 1-én lépett hatályba az új gazdasági megállapodás, és ez lehetővé teszi, hogy az emberi jogi téren is fellépjünk. Tehát nem csak az 1989-es szovjet típusú megállapodás létezik, aminek alapján eljárhatunk. az Európai Uniónak Asgabatban is delegációt kell felállítani, talán előbb, mint a megállapodás megkötése. Tudjuk más országokban, hogy erre volt példa. Fontos tudni, hogy az Európai Parlament legutóbbi 2009 áprilisi állásfoglalásában 5-6 fontos referenciát is meghatározott az ideiglenes kereskedelmi megállapodásra, ami ugye most hatályba lépett. Ezeket nagyon röviden sorolnám fel először is, és ezt szerintem Peter Le úr is említette, a parlament azt követelte, hogy az interim vagy időszakos gazdasági vagy kereskedelmi megállapodással Türkmenisztánnak szabad működést kell biztosítani a, a Nemzetközi Vöröskeresztnek, másodszorban a lelkiismereti és politikai foglyokat szabadon kell bocsátani, harmadrészt az ellenzékiek külföldre utazását lehetővé kell tenni, a nem kormányzati szervezeteknek, emberi jogi szervezeteknek lehetővé kell tenni az előrelépés monitorozását, szabad mozgást az országban. Most kedves kollégák, komolyan veszük mi a saját saját szavunkat, vagy pedig ö, álmodozunk, és azt gondoljuk, hogy ö, ezek a problémák majd maguktól megoldódnak, hiszen mindjárt tudjuk, hogy továbbra is fennállnak a problémák Türkmenisztánban. Igaz, hogy vannak ö, pozitív jelek, Türkmenisztán például ratifikálta a legfontosabb ENSZ egyezményeket, de nem vagyunk meggyőződve róla, hogy alkalmazzák is őket szeretném azt is megemlíteni, hogy az Európai Bizottság ismereteim szerint fontos munkalátogatást tett egy hónappal ezelőtt Türkmenisztánba, és az Európai Parlament elvileg azt várná a bizottságtól, hogy az illetékes szakbizottságoknak számoljon be arról, hogy mit tapasztalt. Mivel itt van a bizottság, és felkészült a kérdéseinkre való megválaszolásra, hadd kérdezzem meg, hogy a bizottság az említett referenciák, benchmarkok teljesítéséről be tud-e számolni. Ugye 2009-ben fogalmazta meg ezeket a parlament, és a partnerség és együttműködési megállapodásba miként integrálják ezeket, illetve miként lépett hatályba az új időszakos kereskedelmi megállapodás. Köszönöm a türelmét, elnök úr, de azt hiszem, hogy az Emberi Jogi Albizottság részéről muszáj volt felvetnem ezeket a kérdéseket, mielőtt beleegyezésünket megadjuk ehhez a megállapodáshoz. Köszönöm szépen, nagyon érdekes az volt, és észszerű javaslatokkal. Utolsó árnyék jelentéstevő, Lőzink kolléga. parancsolja. Ja, és kann mich den... Csatlakozom az előttem szólókhoz. Hautala asszonyt nagyon is támogatom megközelítésében. Teljes mértékben tudom támogatni az ő álláspontját. Nem értem, hogy Nikolaj asszony miért gondolja most úgy, hogy elérkezett az idő arra, hogy lezárjuk ezt a megállapodást, tehát megkössük. Én is körültekinten igyekeztem a türkmén helyzetet elemezni. Valóban nehéz, de több oldalnyi szöveget kaptam civil szervezetektől, amelyek nagyon is aggódnak az emberi jogi helyzet miatt Türkmenisztánban. Ha ezt a megállapodást most lezárjuk, megkös, megkötjük, szerintem az a veszi áll fenn, hogy az emberi jogok, ha úgy tetszik, alárendelődnek a gazdasági céloknak, és ez ugye nem fogadható el. És a geostratégiai céloknak sem vethetjük alá az emberi jogokat. Nem akarom szaporítani a szót, a mi frakciónk, a GOE-NGL elutasítja a megállapodást, és szeretném kiemelni, hogy Hautala asszony megközelítését teljes mértékben támogatni kívánom. Grazie, questo... Köszönöm szépen. A hozzászólások sorát Gómez kollega zárja. Majd megadjuk a szót Axel Neise asszonynak a bizottság részéről. Parancsoljon. Uh, Elnök úr, én is támogatom, amit Hautala asszony az a bizottságunk, emberi jogi bizottság elnökasszonya mondott, támogatom teljes mértékben tehát. Úgy gondolom, hogy nem csak az információ, amit kaptam különböző forrásokból, hanem gyakorlatilag tehát nem csak ezek erősítik meg az én véleményemet, hanem ha megnézzük a jelentést magát, abból kiderül, hogy nem érthetünk egyet ezzel a precedenssel súlyos precedens lenne. Sőt, beáldoznánk az emberi jogokat gazdasági érdekeknek. A gazdasági érdek A megállapodás nélkül is fejlődhet a gazdaság, semmi nem akadályozza meg az európai delegációkat, hogy mm, Askabátban nyissák meg a puikat. Ezen megállapodás nélkül is meg lehet nyitni a delegációt, a képviseletet ez a megállapodás politikailag támogatná azt a rezsimet, amely elfogadhatatlanul viselkedik emberi jogi szempontból. Politikai foglyok vannak, a politikai pártok nem engedélyezetek, nincs sajtószabadság, nincs vallásszabadság, nem utazhatnak az állampolgárok külföldre, a civil szervezetek tevékenységét korlátozzák, a korrupciót el is elfogadják. Nos hát, szerintem ennek a parlamentnek nem szabad jóvá hagyni ezt a megállapodást most. Én szívesen folytatom a vidát. lesz ugye egy adhok meghallgatás, amit Hautala asszony javasol. Szerintem a bizottságot semmi sem tartja vissza attól, hogy fejlesz gazdasági kapcsolatait Türkmenisztánnal. Természetesen figyelembe kell venni persze azt, hogy egy ilyen szintű emberi jogi bűnügyi múltal bíró országnál azért fenntartások vannak. És azt hiszem, én szeretném hallani, ahogy már elhangzott, hogy a bizottság mit szeretne mondani azután, hogy ott járt szeptemberben Türkmenisztában, a Lisszaboni szerződés 218 per 2 bekezdése értelmében ennek a parlamentnek joga van a bizottságtól ezt az információt megszerezni. Szeretném azt is megtudni, hogy az emberi, jogi és demokrát, demokratikus eszközök felhasználásra kerültek-e annak érdekében, hogy támogassák azokat az embereket, akik küzdenek az emberi jogokért. A hatóságok ellenőrzése nélkül. És az a kérdésem még, hogy milyen tevékenységek vannak, amelyek támogatják az emberi jogokat. Mit? Azt is szeretem elmondani, hogy nem hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés, nem csak Törbenisztáról szól, arról az üzenetről, amelyet ez a parlament a bizottságnak és a tanácsnak adna más megállapodásokkal kapcsolatban, amikről tudjuk, hogy előkészületben vannak, és amelyeknek hatalmas következményeik lennének a jogállamiság tekintetében ezekben az országokban. És nem értem, el kell mondjam, nagyon sajnálom, hogy azt kell mondjam, nem, nem tudom elképzelni, hogy a parlament jóvá hagyna egy olyan jelentést, amely a hetes bekezdésben azt mondja, past. I don't think that this part... Ez a parlament eh, nem hiszem, hogy így viseltetett volna. azt írja a bekezdésben a jelentés, hogy elítéli azt az inkoherenciát, amely jellemezte az Európai Parlament nyilatkozat, hogy szerintem ezt nem fogadhatjuk el. Az Európai Parlament a legkoherensebb volt. Mi az emberi jogok területén mindent megtettünk, én nem tudok, egy, ezt a mondatot nem tudom elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kilépek az elnöki szerepemből egy pillanatra, ha megengedik, és kijelentem, hogy teljesen egyetértek Gómez kollega hozzászólásával, és az előtte szólókkal. Visszatérek elnöki szerepembe, és átadom az ott eh, Axel Nice asszony, aki a bizottság képviseletében van jelen. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Many thanks. Jó reggelt kívánok, Axel Nikeznek hívnak. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót szeptember 1-e óta uh, Türkmenisztán referense vagyok az Európai Bizottságnál. Én jól értem a parlamenti képviselők által kifejezésre jutatott hangályokat. Azt mondják ugye, hogy az emberi jogi helyzet nagyon messze van bármilyen nemzetközi normától. De teljesen tisztában vagyunk, és nem is akarjuk vég alá rejteni a nehézségeket, és az elég súlyos helyzetet, amiben a türkmén állampolgárok vannak. Én azt szeretném itt most hangsúlyozni, hogy semmilyen jogi keret nem akadályozhatja meg, hogy a tünkmén helyzetet javítsuk, illetve semmilyen jogi keret nem áll rendelkezésre, hogy javítsuk a jogállamiság, a demokrácia helyzetét, abszolút szükségünk van valamilyen jogalapra, mert egyébként csak a volt Szovjetunióval kötött 89-es egyezményre hivatkozhatunk. Augusztus 1-én lépett hatályba a hatala asszony által említett kereskedelmi egyezmény, csak hogy egy emberi jogi rendelkezés egy ilyen megállapodásban, ami tényleg benne van, nem teszi lehetővé, hogy jogalapnak tekintsük, és a partnerség és együttműködési tevékenységet ez alapján folytassuk. Ez nem valódi jogalap arra, hogy igazi demokratizálási programot valósítsunk meg. Hogyha konstruktívak akarunk lenni, az emberi jogi helyzetet javítani akarjuk, akkor a partnerség és együttműködési megállapodást meg kell kötni Türkmenisztánnal, mivel eddig elég kevés kapcsolatunk volt, hosszú évig az elszigeteltség volt a jellemző. 2007 után Benny Mohamed elnök megválasztásával egy sor ígéret született, Tudjuk, hogy ezek még részben sem teljesültek, de azért ettől függetlenül a közelmúltban történtek pozitív fejlemények, az országon belüli utazási korlátozásokat felszámolták, de a külföldre utazás korlátozását még nem teljesen. Askabadban létrejött egy demokrácia és emberjogi központ, ezzel szoros kapcsolataink vannak, illetve egy állami bizottság jött létre, amely a bűnöldöző szervek túlkapásait, állampolgári bejelentéseket hivatott vizsgálni, illetve idén májusban új büntető törvénykönyvet fogadtak el, megváltoztatták a büntetési tételeket, a maximális tételeket, illetve a börtönbüntetés helyett a pénzbírságot preferálják. A türkmén vezetés azt is bejelentette, hogy több párt rendszer felé fognak nyitni, illetve nyitnak, és létrejön egy új agrárpárt. A családjogi törvény is felülvizsgálat alatt áll, és mi nagyon szorosan nyomon követjük a jogszabály reformot, beleértve az igazságszolgáltatás és a média új szabályozását. A fejlemények nem adnak okot elégedettségre, de mégis van némi elmozdulás a türkmén partnerek részéről egyértelmű a szendék és a nyitottság, hogy az Európai Unióval szorosabb kapcsolatokat ápoljanak, az emberi jogokat persze nem elsődleges prioritásként kezeli, de újfajta nyitottság jellemző rájuk, és ez pozitív jelzésnek értékeljük. Azt hiszem, hogyha nem veszük figyelembe ezt a nyitást, akkor nem tudunk segíteni a folyamatokban, illetve akkor lemondunk egy partnerről a régióban. Természetesen az emberi jogokat nem szabad feláldozni a gazdasági érdekek oltárán, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy Türkmenisztán a régió stabilizációjában is fontos szerepet játszhat, gondoljunk Afganisztánra, ez az aspektus sem elhanyagolható. Persze az energiaellátási források diverzifikálása is fontos szempont, ezt is tisztességgel meg kell mondani. Úgy gondolom, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség az emberi jogok fejlesztése, illetve saját gazdasági érdekeink, regionális érdekeink képviseletek között. Úgy gondolom, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás segíthet bennünket ezen az úton Hatala asszony és Gomes asszony által felvetett kérdésekre szeretnék még reagálni. A közelmúltban tettünk egy látogatást. Ez a júniusi Asgabati emberjogi párbeszéd lehet, és valóban foglalkozott, a, foglalkoztak a szakértők az emberi jogi benchmarkokkal, kínzásokról, tehát állítások, sajtószabadság megsértése, utazási korlátozások, vöröskereszt működésének engedélyezése, ezeket a témákat vetettük fel. Nem könnyű a helyzet, de legalább létezik ez a párbeszéd, a harmadik fordulóját tartottuk meg ebben a témában. Ahogy Gomes asszony említi, hogyan lehet használni ezeket az emberi jog és demokrácia eszközöket. Nos, Türkmenisztán, mint említettük, a legtöbb emberi jogi és demokrácia ö, ö, okmányt, ENSZ egyezményt ö, ö, aláírt. Kérdés, hogy hogyan fogja őket használni 2011-ben, 2013-ban illetve 2011-től 2013-ig több tevékenységet tervezünk. Támogatjuk a jogszabályreformot, illetve nagyon odafigyelünk az oktatási reformra. Ez egy olyan téma, amiben szerintem hozzáadott értéket nyújthatunk, az elnök arra tett ígéretet, hogy az oktatási reform prioritása lesz az országnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnézést, ha sokat beszéltem, de szívesen válaszolok kérdéseikre is. Eh, Köszönöm szépen, mielőtt visszaadnám a szót az jelentéstevőnek a szót a konklúziókra. Hogyha egyet értünk, akkor a módosítók benyújtásának határidejét módosítjuk, és meghagyjuk a titkárság, hogy határozza meg ezt az időpontot. Rendben, ha nincs elemvetés, akkor így. Ebben maradunk, akkor átadom a szót Nikolai asszonynak a végkövetkeztetésekre. pentru Nos, egyetértek azzal, hogy halasszuk el a módosítások benyújtásának határidejét. Úgy gondolom, hogy ezáltal több időt kapunk ahhoz, hogy alaposabban megismerjük a témát, és ezáltal sokkal indokoltabban tudjuk meghozni a végső döntésünket. Hat megjegyzés van, a téma van, Türkmenisztánban ezekkel foglalkoznak, és ahogy a bizottság is mondta, óriási különbség van a között, ami Jezov alatt történik, és most történik. Tehát nagyon nagy különbségek vannak. Kedves kollégák, pozitív megoldást kell hozni. Nem szabad elítélni egy országot, és nem szabad megmintenti azért, mert a nincsenek tiszteletben tartva az emberi jogok. Nos, két döntésünk van. Az egyik, hogy teljesen magára hagyjuk ezt az országot, vagy elkezdünk tárgyalásokat annak érdekében, hogy arra összönözzük őket, hogy demokratikus Krisztus útra térjenek. Nos, hogyha megvan ez a megállapodás, akkor meg fogjuk tudni beszélni velük ö, jogi alappal és intelligensen, hogy ők is a demokráciára lépjenek. Meglennének már akkor a politikai és filozófiai célkitűzéseinket, és akkor tudnánk, hogy hogyan haladni. Máskülönben egyszerűen csak ö, nézőkként tudnánk tekinteni, hogy mi történik abban az országban, és nem lenne semmilyen beleszólásunk az ügybe. Köszönöm szépen. Hetes pontra térünk. Az EK és a Moldovai Köztársaság közötti partnerség és együttműködése megállapodásához csatolt jegyzőkönyv. Nos, ez egy megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv, az egyik oldalon az Európai Közösségek, és a Moldavai Köztársaság a másik oldalon. Ez egy együttműködés és partnerségi keretmegállapodásról lenne szó, különböző programokat és különböző e, Európai Uniós ügynökségeknek a működését szabná meg emlékeztetem önöket arra, hogy megkérték a parlamentet arra, hogy fejtsek ki véleményét, véleményét ezzel kapcsolatosan. Graham Watson jelentéstevőnek szeretném átadni a szót, hogy vázolja föl ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, El... Köszönöm szépen, elnök. Röviden fogni mondanom. Elnök úr, a kihívások, amelyekkel szembenéz Moldávia, nagyon is eltérnek a türkmén kihívásoktól, amelyekről éppen hallottunk kollégámtól, Nikolaj asszonytól. Azonban ezek a kihívások is érdekesek, és figyelmünkre érdemesek. Az ország harmadik választása elé néz két év alatt, a harmadik választás lesz, miután a parlament kétszer nem tudott elnököt választani, a megbízott elnök Gimpu úr feloszlatta a parlamentet, és parlamenti választást tűzött ki november 28-ára. Azt kérik tőlünk, hogy hagyjunk jóvá, hogy foglaljunk állást a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatla, csatolt jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amely az Európai Unió és Moldávia között kötendő megállapodásról szól. A kapcsolatok jók voltak, mm, azon vagyunk, hogy ezeket a folyamatokat felgyorsítsuk, nem szabad megkímélni magunkat, segíteni kell a moldáv kormánynak azt, hogy bemutathassa a polgárainak, hogy Moldávia jelenlegi közeledése az Európai Unióhoz pozitív eredményeket hoz mindenki számára nem csak pénzügyi támogatást jelent majd, hanem a vízumkönnyítést, kereskedelmi kapcsolatokat és a szélesebb jövőbeli társulási megállapodása vonatkozóan is pozitív hatása lesz, hiszen ez a végcél. Ez a jegyzőkönyv, elnök úr, azon az általános megközelítésen alapul, amely az EU részéről jellemzően szokott készülni, amely az európai ö, szomszédsági partnerségi megállapodásokat illeti, hogy részt vehessen ez az ország közösségi programokban, a részvétel minden egyes programban azt követeli meg, hogy egyfajta szerződés, megállapodás szülessen a két szerződő fél között, és kötelezettségvállalást is vár a partnerségi országtól ez a fajta konstrukció, mármint pénzügyi kötelezettségvállalást is, egyfajta társ finanszírozásról van szó. Moldovával, Moldáviával, ha ezt a megállapodást meg kívánjuk kötni, nagyon fontos lenne a politikai stabilitás, a program a jegyzőkönyv végrehajtás érdekében a jelenlegi sakmat Moldovájában valóban aggodalommal tölt el bennünket, és ez a bizottság úgy döntött, hogy a jövőben egy adhok delegációt küld majd Moldáviába. Szeretnénk mindenféle találkozni, és majd beszámolunk a bizottságnak az eredményről. Szerintem helyes lenne jóvá hagyni a tanácsi döntést, amely ennek a jegyzőkönyvnek a megkötéséről szól. Köszönöm. Grazie, kollega Watson. Köszönöm, Watson kollega. Nagyon meggyőző volt ön. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért, egyöntetőleg támogatjuk az jelentését, Találkozunk 11 óra 15-kor, és akkor a kibővített elnökségülés tartjuk meg.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 kellene valamit mondanom, és igazából csak azt akarom mondani, hogy teljesen egyetértünk azzal, amit Graham mondott, és támogatjuk, és szeretnénk támogatni a demokratikus erőket a következő választásokon, függetlenül attól, hogy melyik frakcióhoz tartoznak ugyanis a demokratikus erők Moldovánban a kommunisták ellen lépnek fel, vagyis a szocialista párt ellen, úgyhogy októberben el fogunk oda látogatni. Köszönöm. Si aggiunge l'onorevole Belder. Belder kollega is hozzá szeretne szólni. Nagyon. Akkor támogatom azokat az élvezetéseket, amelyeket tettek. Az én országom nagyon fontos polgári kezdeményezéseket dolgoztak ki, annak érdekében, hogy a moldáv vállalkozói szférát kell támogatni, és ott a szegényeket, gyengeket kell támogatni ebben az államban. Az Európai Parlament nagyon is intenzíven dolgozik a helyzet javításán, és ha ez Molda, Moldavában kiderül, akkor az embereket bátorítja ez az erőfeszítés. Nagyon fontos, hogy jelezzünk Európa részéről feléjük. Ellenőrizzük, van-e további hozzászólás? Mindenki egyetért, így is. Ez Watson kolléga, nagyon jó.